Okay, Kedves kollégák, elkezdem korán, mert tudom, hogy szorít bennünket az idő. A biztos úr mindösszesen 45 percig tud közöttünk maradni. Mindenki előtt ott van a napirend tervezete. Három tag itt volt, meg én magam, nem tudom, el tudjuk-e fogadni a tervezetet. Ha ez a helyzet, akkor tovább léphetünk. A következő, a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram eh, létrehozása. Eh, Grisbeck asszony. Kedves elnök úr, kollégák, igyekszem rövidre fogni. Amint szokásos, minden árnyék jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani a kiváló kapcsolatért. Az utolsó néhány hónap alatt nagyon jó együttműködés alakult ki közöttünk úgy gondolom, hogy egy megfelelő közös álláspontot tudtunk kimunkálni. Voltak nézetkülönbségeink a gazdaság helyzetével kapcsolatban. Az önök előtt található szöveg, bár nem túlságosan sokan vagyunk itt, de azt hiszem, hogy mutatja hogy számunkra a közlekedés, a növekedés és a versenyképesség eszköze, a közlekedés kizöldítése pedig segít a kohézióban. Ezt igyekeztük kellőképpen kidomborítani az anyagban. Arról ne is beszéljünk, hogy milyen fontos ez a terület, a, a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, illetve általánosságban a közlekedés célkütizéseinek megvalósítása szempontjából több mint száz módosítót nyújtottak be, négy módosító indítvány kompromisszos módosított dolgoztunk ki konszenzusos formában. Nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni ezen módosítókat, illetően röviden a tartalmuk. Az első Isabel Durán féle módosító a mobilitási növ, igény növekvéséről, a növekedési igény növekedéséről beszél jobban kell tehát alkalmazkodni a polgárok mobilitás iránt igényhez, különösen az urbánus területeken. Egy elég jó egyensúlyt sikerült találnunk a széndiokszid kibocsátás csökkentés igénye között, összekapcsolva azzal az igényel, hogy ne marginaliz- marginalizáljuk még inkább a legkülső régiókat. Ebben a kompromisszumosban is több módosítót tudtunk összefogni, amelyek megmutatják a közlekedés fontosságát az Unióban, különösen a foglalkoztatás szempontjából, hiszen 13 millió munkahelyről van itt szó, ez tehát fontos a közösségi GDP szempontjából több mint 6%-át teszi ki ennek, és ehhez hozzá kapcsolódik a területi kohézió. Az eredeti kompromisszum az 56-os Krisztin Deverek féle módosítóra nyúlt vissza, a gazdasági fellendítés, az ipar előmozdítása fontosságát emelvén ki, a légiközlekedés nagyon fontos az unió számára, és a kompromisszos módosító viszont nem találta a néppárt támogatására abban a formában, tehát ezt az 56 os módosítót végül kivonták a kompromisszumos módosítóból, ez egy külön megállapodás tárgyát képezi majd. Aztán itt van még egy következő kompromisszumos módosító, az innovációs kutatás központi témáit érinti, kiemeli a széndiokszid kibocsátás csökkentését, a Horizont 2020 szempontjából felére kell csökkenteni a közúti közlekedési balesetek áldozatainak számát 2050-ig, ahogyan a KORK jelentés is pontosította ezt. 2050-ig kell tehát megvalósítani ezt a csökkentést. Itt bizonyos szemantikai módosítást végeztünk, a vezetés helyett a segítés igét illesztettük a szövegbe, franciául ez nem nagy különbség, de angolul viszont nagyobb ez a különbség. Így tehát ezen elemet illetően sikerült kompromisszumot találnunk. Végül itt van az utolsó pontos kompromisszumunk. A széndiokszid kibocsátás drasztikus csökkentését illetően itt Fontos az energiahatékonyság javítása minden közlekedési mód esetében, a megújuló energiaforgások használata a vasút, a légiközlekedés és a tengeri közlekedés esetében, és a nulla vagy gyenge emisszióra irányuló innovációt ösztönzi ez a kompromisszumos módosító. Az alternatív és fenntartható tüzelőanyagokkal kapcsolatos munkát is be kell ide emelni, valamint az innovatív, hatékony meghajtás vagy ö, hajtóanyagok alkalmazása. Ezen kívül a, közle, a járművek súlycsökkentése és aerodinamikájának javítása is fontos. Itt van tehát egy szavazólista melléklet, ezen több mint száz módosítót illetően javasolnám, hogy kövessük a javaslatokat. Bizonyos módosítók illetően módosítókat nem tudok támogatni, nem azért, mert ezek kevésbé jók, hanem egész egyszerűen azért, mert az elnyék jelentéstevőkkel azt óhajtottam, hogy a jelentés célzott legyen, inkább a kutatásra és az innovációra irányuljon, mint ahogy erre a cím is emlékeztet minket hogy ne gyengítsük a szöveget, ezért bizonyos dolgokat nem kell ismételgetnünk, amiket már megemlítettünk. Isabel Duran 71-es módosítóját nem tudom támogatni, amely a zöld logisztikára vonatkozik. Ez egy érdekes koncepció, de nem tartozik közvetlenül az innováció és kutatás témaköréhez. Tehát ez kicsit felesleges lenne. Vagy itt van még a 99-es módosító Inez Arjala Szender, a közvéleménye való konzultáció az elengedhetetlen ugyan, amikor a nagy infrastruktúrás projekteket megvalósítjuk, illetve tervezzük, de ennek a módosítónak inkább a transeurópai közlekedési hálózatokról szóló jelentésben lenne a helye. Ennyi lett volna a lényeg, kollégek. Holnap délelőtt szavazunk majd erről. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen, Gros úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ányék jelentéstevők még nem érkezett meg, ezért a néppárt nevében köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a remek munkáért. Azt hiszem, hogy ezeknél a témáknál, amelyek gyakran általánosak, Gyakran felmerül az a veszély, hogy mindent el akarunk mondani, és nem szorítkozunk a legfontosabbra, szerencsére itt nem ez a helyzet. Azt hiszem, hogy jó vitát folytattunk a többi politikai frakcióval, a helyes hangsúlyokat helyeztük el a szövegben. Mindig is elmondtuk a szakbizottságban, a parlamentben is, hogy a parlamentnek, illetve a bizottságnak tudatában kell lenni annak a ténynek, hogy a 2020-as stratégia különösen a kutatást, fejlesztést illetően. Most ezen a területen a közlekedés és a mobilitás nagyon fontos és érdekes partner lehet, melyeket gyakran becsülnek, akár gazdasági érdeküket tekintve, akár pedig azt illetően, hogy Európa kutatási helyszínként nagyon fontos lehetne. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól kidomborodik a jelentésben, hiszen korrekt hidakat ver a jelentés a közlekedés, a mobilitás, mint gazdasági tényezők között, de megemlíti azt a kihívást is, ami a fenntartató fejlődéshez kapcsolódik. Ezek a szempontok is szerepelnek a jelentésben, ezt is várjuk a kutatástól. Ez több, mint magától értetődő szemünkben. Megértésemet fejezem ki egyébként Krisztin Deveirak módosítói iránt, a légi közlekedésre vonatkozóan, hiszen ez különleges példa számomra európai szinten arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk együtt, hogyan tudtunk együttműködni különböző országok között, és talán a zöldek is át tudják ugrani árnyékukat, kedves Mihael, és meg tudjuk tapasztalni ezt az európai kihívást és példaként megemlíthetjük ezt az együttműködést más területekre vonatkozóan is, hiszen itt nagyon kedvező fejlemények zajlottak ezen a területen. Talán így lehetne módosítani ezt a módosító indítványt, hogy valamennyi frakció felsorakozhasson mögötte. Tehát támogatjuk a jelentést, a módosítókat is ezzel a kis árnyalattal, tehát fontos a gazdasági tényező és a környezetbarát szempont úgy szintén. Köszönjük, Kállam! Kramer úr, köszönjük. Az még nincs itt, ezért nevünkben szeretnék köszönetet mondani az, a jelentéstevő asszonynak. Támogatjuk a bemutatott kompromisszumokat, de ez a pont, amit most megemlítettél, ott még nincs kompromisszum. Ennek következtében ezt nem tudjuk még támogatni. Természetesen támogatjuk a határokon átnyúló együttműködést, nem csupán a közlekedésben, hanem a kutatás fejlesztésben és általánosan is. Azonban ezen a helyen még sajnos nem tudtunk kompromisszumot találni, és ezért a zöldeknek ez ellen kell szavazniuk. Azt hiszem azonban, Matyő, hogy ezt el fogod tudni majd viselni. Köszönöm. De. Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, és köszönjük eh, Natali Grisbeknek is a munkáját. Nagyon komoly, összefogott jelentés ez. Elnézést, hogy az árnyék jelentéstevő nincs jelen. Sok mindent tudunk támogatni ebből az anyagból, de vannak bizonyos területek, amelyeket nem teljes mértékben támogatunk, de köszönjük a jelentéstevőnek a végzett munkát. Köszönjük. Ella Sender asszony. Mikrofon nélkül. Yes, thank you. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Tudom, hogy Grisbeck asszonynak, illetve Deveirek asszonynak nagyon jó szándékai vannak a javaslattal. Nos, a repülésben természetesen nagyon fontos dolog a kutatás, de szerintem pont ugyanilyen fontos, mint bármelyik más közlekedési módozatban. Lenne egy szóbeli módosító majd az összes közlekedési ágazat szerepelni ebben a módosítóban, pontosan azért, hiszen minden egyes közlekedési ágazatban nagyon fontos a kutatás, nem csupán a repülésben. Most pontosan ezért nem hiszem, hogy diszkriminálni kéne a többi közlekedési módozatot. Thank you very much. Köszönjük. Damián úr, a bizottság részéről. Elnök úr, köszönöm a szót. A bizottság részéről nagyra tartjuk és méltányoljuk Grisbeck asszony jelentését, és azt a konstruktív hozzáállást, amelyet tapasztaltunk a részéről a bizottság többi részével, többi tagjaival is hasonló együttműködésünk volt. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés valahogy sikeresen megfogja a lényegét, a gyökerét a bizottsági javaslatnak, ez a Horizont 2020-ra vonatkozik, különös tekintettel a közlekedési részre. Ebben a részben megpróbáltunk elérni egyfajta egyensúlyt a szakpolitikai támogatást, aztán a gazdasági és szociális versenyképesség között. Ugye egyrészt szükség van egy holisztikus megközelítésre a közlekedési rendszerben, ugyanakkor azonban egyfajta ö, ö, specifikus, modális ö, sajátosságokat is figyelembe kellett vennünk. Eh, Grisbeck asszony eh, hangsúlyozta, és a beterjesztett eh, bizottsági módosítókban is látjuk, hogy szükséges a szakpolitika módosítása. Ezt a magunk részéről üdvözöljük nem csak a közlekedés, hanem a környezet, az energia és egyéb kapcsolódó területekről is szó van. Ugyanakkor ugye erősítenünk kell a kiegészítő jelleget, a komplementaritást más programokkal kiemelt, és külön hangsúlyt kell fektetnünk a fenntarthatóság vonatkozására. E tekintetben különösen üdvözöljük a benyújtott módosítók közül jó néhát. Most hivatkoznék azokra a módosítókra, amelyek a mi nézetünk szerint kimerítő módon részletekbe mennek, ezeket nem szívesen látjuk olyan nagyon, azonban a kompromisszumkészség jegyében úgy gondolom, hogy, hogy számos kérdésben engedünk, vannak azonban ellenmondások, például a négyes módosítóban vannak ö, olyan esetek, amikor megpróbáltak a munkának olyan elemeit ide átvenni, amik tulajdonképpen a közlekedés területén kívül esnek, e, például a turizmus e, idevételére gondolok, de általánosságban e, elmondhatom, hogy a modosítóknak jelentős számát üdvözölni tudjuk és elfogadjuk. Elnök, Grisbeck asszony, bármit óhajt-e hozzá fűzni ezek után, hogy a bizottság ilyen szépeket mondott, talán reflektálni óhajt. Köszönöm szépen. Nos, annyira megörültem mindezen dicséreteknek a bizottság részéről, hogy felvetődik bennem őszintéke vajon ezek a dicsérő szavak, hát csak tréfeltem. Nos, örülök annak, hogy a munkám egyetértésre talál. Osztom a bizottság azon aggodalmát, hogy egyszerűbb, jobban, hogy célzottabbá, célzottabbá tenni a szöveget, legyen rövidebb, és ezzel elkerüljük az ellentmondásokat is. Ez volt a kompromisszumok értelme megértettem a négyes számú kompromisszumos módosítóval kapcsolatos észrevételüket meg próbáljuk megtalálni a szabályoknak megfelelően ezt az egyensúlyt. Aztán hallottam a szobeli módosítót Inez Ajala Szender részéről is, amelyet teljes mértékben támogatok. Azt hiszem ez egy remek elképzelés. Ami pedig Matyő Gros, Mikkel Kremer és, Madame, és Foster asszony észrevételét illeti, ezeket örömmel fogadom. Ennyi. Köszönöm. Köszönjük szépen, holnap szavazunk. Emlékeztetném a résztvevőket, hogy az ITRE-ben októberre tervezik a szavazást, és novemberre tervezték, hogy az anyag eljut a plenárisra. Hát lehet, hogy összeomlik valami, vagy beszakad megint a plafon, nem tudjuk, de reméljük, hogy ez lesz. Köszönjük, Griszbek asszony. Következő, következő hármas pont, különböző közlekedési módokban érvényesülő utasjogok. Zsosbach úr, öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Rögtön köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának. Szinte 250 módosító érkezett a kollégák részéről ezen észrevételekkel. Azt hiszem, hogy nincsenek nagyobb politikai különbségek ezen dossziét illetően, és hogyha átmennek ezek a javaslatok. Azt is meg lehet állapítani, hogy egyes kollégák tovább akarnak lépni, mint a jelentéstevő, és újszerű elképzeléseket vetettek fel. 12 kompromisszós módosítót javasoltunk. Ezek a legfontosabb pontokat érintik, mint az átláthatóság, a tájékoztatás, a hozzáférhetőség a fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak szemére, valamint a panaszos eljárás. A légitárságok fizetésképtelensége aktuális téma, ezt illetően számos módosító érkezett, a legtöbb abba az irányba mutatott frakciókon átnyúló módon, hogy támogatták az én javaslatomat. Kompromisszus módosítót fogalmaztunk meg ezeket illetően, amely nagyon ambiciózus, maximális követeléseket tűz ki az utasok védelme érdekében az ilyen esetek kellemetlen következményeit elkerülendő. Azt hiszem, hogy itt még szükség van vitákra. Ismerem az iparek követeléseit, és érdeklődve várom a bizottság észrevételeit ezt a pontot illetően. Rámutatnék arra, hogy van egy 2009-es parlamenti állásfoglalás ezt illetően, de ezt követően nem fogadatosítottak intézkedéseket, noha a parlament világos állásfoglalásban követelte ezt. Megpróbáltam a legtöbb javaslatot plusszal ellátni a szavazólisten. Egyébként néha mínuszt kellett javasolnom, hogy a teljes jelentés koherenciáját és logikáját ne veszélyeztessük. Említeni szeretném Szavizer és Ugyász kollégák javaslatát, akik azt javasolták, hogy az idősebbeket is vegyük figyelembe az utazások alkalmával, akik nem mindig rendelkeznek korszerű technológiákkal. Itt az idősebbeket kiúzhatjuk, Miért pont idősebbek gyakran sokkal jobban fel vannak szerelve az újszerű technika vívmányaival, mint a fiatalok? És azt hiszem, hogy itt egyszerűen csak egy bizonyos személyek körét kell figyelembe venni. A másik kolléga a ö, tagállami végrehajtó helyek ö, kifejezést független végrehajtó helyek kifejezéssel váltotta volna fel. Én ezzel elvileg egyet tudok érteni, de a független végrehajtó hely az NIB angol nyelven, ezt használjuk általánosan, és az európai jog szabályokban is így szerepelnek ezek a szervek. Így az egységesség kedvéért azt hiszem, hogy ezt így kell meghagyni a jelentésben. Taylor urat kérném arra is, hogy a 176-os módosítómat, illetően a service providereknél, ahol a fizetésképtelenségről es, esik szó, nem értettem jól ezt a módosítót, de ez úgy látom, hogy túllép a légitársaságok ügyén. Egy további kérdés a bizottsághoz. Van Trimozza, Vlasto, Devera, Fidanca és mások, valamint Szavizer kolléga részéről javaslat arra vonatkozóan, hogy a az overbooking és az overselling jelenségeit kezeljük. Talán a bizottságtól megtudhatjuk, hogy Mennyiben foglalkoztak ezzel a problémával a jelenleg előkészületben lévő jogszabály szövegében, illetve mennyiben van szükség cselekvésre ezen szempontot, illetve nem a bizottság szerint végezetül egy formális szempontot említenék. Értem a kollégák egyes érveit, akik azt panaszolták, hogy nagyon kevés idő volt az egyes pontok megbeszélésére. Szerintem is jobb lett volna, hogyha több időnk lett volna a vitákra, de a fordításokkal és a nyári szünet miatt ez nem volt lehetséges, csak egy héttel ezelőtt készült el ez a szöveg. A Strasburgi héten közismerten nagyon kevés idő van a találkozók lebonyolítására, de követelem, hogy a parlament az októberi plenáris ülésen szavazzon erről, hogyha azt akarjuk, hogy a bizottság hivatalos követeléseinket figyelembe vegye a légiutas jogok átdolgozásáról fogalatosítandó szövegébe. Ezt a bizottság szerint erre az évre várhatjuk, októberre, és rámutatnék arra is, hogy a múlt hét végén számos más pont is felvetődött az októberi plenáris hétre vonatkozóan. Kérném a zöldeket, a koordinát torukat, hogy szálljanak sikra azért, hogy ez a jelentés újra napirendre kerüljön, és az októberi plenáris ülésen szavazni tudjunk róla. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Az utolsó észrevételt meg, megismételném. A koordinátorok számára mondanám nekik, hogy valóban jó lenne, hogyha ez felkerülne az októberi napi rendre, úgyhogy mindenki koordináljon a saját politikai frakció vezetőjével, kérdezzék ki a véleményüket. Gross úr, már tudom, hogy elkezdte a munkát, de a többiekhez fordulok, és kérem, hogy ők is nézzenek ennek utána. Próbáljuk meg, hogy visszakerüljön ez a téma a napirendre. Ugye ne, ne csak a plafon miatt akadjanak el a dolgok, gondjaink lehetnek egyébként olyan értelemben, hogy mondjuk a mi jelentésünk azután készül el, hogyha a bizottság már elad, előadta magáit. Szenalova, Szenalova asszony. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji v prvé řadě. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani. Örülök annak, hogy a jelentéstevő egyére kompromisszum kész volt. Kisebb változtatásokkal tudjuk, el is tudjuk ezt fogadni. Egyetértek azzal, ami elhangzott, nagyon fontos, hogy a bizottságnak időben küldjünk jeleket, jelzést arról, hogy mi a véleményünk, tehát mielőtt ezt elfogadjuk. Egyébként pedig megpróbáltunk konstruktívan együttműködni a jelentéstevővel. Örülünk annak is, hogy a B kompromisszumban foglaltakat sikerült, ebben sikerült megegyezni, ez az összes utasjogot egyfajta közös keretbe helyezi, ugyanakkor a különböző közlekedési módok specifikumait is kiemeli, ennek ezek is teret ad. Ami a fizetésképtelenséget illeti, illetve az utasok védelmét nagyon fontosnak tartom. Ezt is ez a nyolcas kompromisszum, és azokkal az utasokkal is foglalkozni kell természetesen, akiknek, akik mozgásokban korlátozottak, különböző típusú segítségnyújtás van, és nagyon fontosnak tartom az ár, a díjazás átláthatóságát, a megfelelő tájékoztatást, ezt különböző nyelvi megoldásokkal kell megoldani, tehát az össze, több nyelven is. Nincs szükség egyébként, rend, nincs szükség nagyon bonyolult rendszerekre, egyszerű, világos, átlátható kommunikációra van szükség, akár a jegyeken is. Támogatni tudjuk tehát a jelentést. Egy néhány részletre még visszatérünk majd, a, amikor konkrétumokról beszélünk, de még egyszer köszönet a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, Szaviszár úr! Aitäh, härra esimees. Head kolleegid. Savisaar köszönöm. köszönöm. Raport. Tisztelt kollégák, ez egy saját kezdeményezési jelentés, de úgy vélem, hogy az Európai Bizottság vélemény kifejezési lehetőségének egy fontos állomása ez. Szeretném megköszönni kollégámnak az együttműködést. Számos módosító érkezett, de nagyon örültem annak, hogy a legtöbb kolléga ugyanúgy gondolkodott az jogokról. Nézzük egy kicsit konkrétabban a módosítókat. Mi az összes kompromisszumos módosítót támogatni tudjuk, illetve az IMCO módosítókat is, és számos más módosítót is. Ezek, ezekre most nem térnék ki külön, de néhány kérdést szeretnék föltenni. 61-es és 62-es módosító. A tájékoztatás elérhetőségéről van szó. Szeretnénk, hogyha a modern technológiákat nagyobb mértékben használnák fel, de nem várhatjuk el mindenkitől, hogy ezen modern technológiákat, az okostelefonokat használja. Tehát azokra is figyelni kell, akik nem használnak internetet, nincsen mobiltelefonjuk, az idősekre is figyelni kell, ezek a utasok is általában idősek. Pontosan mire gondolok? Nos, ugyanazt az információt kell eljuttatni azokhoz is, akik nem használnak modern technológiákat, mint a többieknek. Aztán nézzük a 43-as módosító második részét. Itt is az információ, a tájékoztatás elérhetőségről van szó. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy azok a személyek, akik tájékoztatnak, tehát nem csak gépek, azok a személyek is megfelelően képzettek legyenek. Nagyon fontos az is, hogy az utolsó pillanatban történő változásokat, vagy bármilyen változást tudjanak közölni, akkor is, hogyha járatok törlésére kerül sor, vagy vízmajorról van szó. Tehát jobb jogi keretre van szükség, hogy az ilyen típusú műszaki problémákat ne lehessen ürügyként használni törlés esetén. A 102-es módosítás, túlbukolás, illetve túlzott jegyárusítás nyilván a kollégáim is szembesültek már, ezzel jól lenne, hogyha világos szabályok lennének itt az utasok számára, illetve a fuvarozók számára is, az összkép azonban pozitív. Köszönjük szépen, Krámer úr! Ja, ich bedanke mich auch äh, bei... Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, a Krisztiánról nevében a jó együttműködésért és jelentésért, támogatjuk a kompromisszumokat, a jelentést úgy szintén. Természetesen fontos, hogy egy független vitarendezési fórum legyen, amely valamennyi közlekedési mód esetében beavatkozik a légközlekedés esetében is a vasútnál, mert az esetek 90%-ában bilaterálisan tisztázzák ezeket az eseteket. A Brussels Airlines egyik járata kiesés esetén, mikor felmerült a kérdés, hogy miért azt mondták, hogy műszaki probléma miatt jó lett volna kártérítést kapni, semmit nem adtak. Négy órát vártam, becsekkoltam, és aztán a gép előtt tudtam meg, hogy kiesik a járat, és csak azért kaptam választ, mert európai parlamenti képviselő vagyok. De aztán vannak más esetek is, az is döntő, hogy olyan jogszabályunk legyenek, amelyeknél, amelyeknél tudjuk, hogy mi történik, hogyha ezeket megsértik. Egy ö, csoport Olaszországba utazott, nem volt egy vonat. Először mindig azt írták ki, hogy 5 perc, 5 perc kis, és az két óráig ment, aztán elmondták nekik, hogy nem indul ez a vonat. Az utolsó regionális vonattal ba szálltak be Olaszországban, és azt mondták, hogy különben nem tudunk Németországba átjutni, azt mondták, hogy ez a jegy ide nem érvényes, és aztán a rendőrség távolította el őket erről a vonatról, és ott kellett éjszakázniuk Olaszországban. Hát ez egy rendkívül elítélendő nacionalista politika, ezen változtatni kell, és kérdés a bizottsághoz, hogy az ilyen eseteket hogyan büntetik meg. Pontosan erre van szükség törvényekre, jogszabályokra, de ezeket be is kell tartani. Választ is szeretnék erre kapni a bizottságtól. Természetesen még több levelet is tudok önöknek mutatni. Mindenképpen ezt ki kell vizsgálni, ez nem maradhat büntetlenül, hiszen a vevő a király, mindig azt hangoztatjuk, de aztán a légitársaságoknál, a vasútnál mindenhol érvényesnek kell lenni ennek a jelmondatnak, pedig határokon átnyúló módon szükség esetén segíteni kell, nem csupán akkor, hogyha egy hajó kigyullad, ilyen esetekben is, de hogyha például egy vonat félig üres, és az utasokat kidobják, akik nem tehetnek arról, hogy a vonatukat egész egyszerűen törölték. Radon úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Krámer úr, úgy tűnik, hogy örülök, hogy önöknek is van problémájuk a Brussels airlines -zal. Egyébként egyet értek az információ hiányal kapcsolatos észrevételekkel. Általános észrevételként, elnök úr, azt szerettem volna elmondani, hogy a beérkezett módosítók és kompromisszós javaslatok vonatkozásában én támogatom azokat, amelyek általánosak és arányosak. Mit akarok mondani ezzel? azt szeretném mondani, hogy, hogy, hogy ne tetézzük a dolgokat, ne csináljunk még pluszban bürokratikus problémákat a már meglevőknek a tetejében. Végül is védenünk kell az utasokat. Ne csináljunk olyan követelményeket, amelyek teljesíthetetlenek. Ezzel együtt három vagy négy konkrét észrevételem van a módosítókkal kapcsolatban. Először is úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosítósok, módosítók egész jók, különösen azok, amelyek az átláthatóság kérdésével foglalkoznak, az aktuális problémákkal kapcsolatban. A 1-es, 3-as, 6-os és 7-es kompromisszumos módosítóra gondolok. Az 5-ös kompromisszumos módosító is e, e, szimpatikus nekem. Ez egy kicsit emlékeztet arra, amit én a légi szolgálatokkal kapcsolatban adtam be. Na most a 8-as és 9-es módosító szerintem ez egy nagyon fontos dolog, a fizetésképtelenség, illetve a csőd esetén hogyan kell védeni az utasokat. A másik téma, amelyet szóba hoznék, az a fogyatékkal élő utasok kérdése, ez itt a tízes módosító és a megengedi elnök úr, ide kapcsolnám a saját módosítómat. Nevezetesen arról szólt ez, hogy a különféle létesítményeken változtatni kell azokért, akik nagyon súlyos mozgássérültnek minősülnek. Szavisza és bár kollégákkal teljesen egyetértek, hogy különféle formában kellene szolgáltatni az információt azoknak is, akik technikai szempontból, hogy úgy mondjam, hátrányokkal küzdenek. Én például szeretném csak feketén, fehéren megkapni az információt. Úgy gondolom, hogy a fiatalok között is nagyon sokan méltányolnák ezt a rendszert nem mindenki jár úgy, hogy a zsebe tele van különféle technikai kütyükkel. Ezt a véleményt szeretném javasolni, elnök úr. Gross úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utasokkal már gyakran foglalkoztunk. Nagyon fontos időben jutottunk ehhez a dossziéhoz, és azt hiszem, hogy úgy kell lefolytatnunk a vitát, hogy aztán a, ez azelőtt megtörténjen, hogy a bizottság előáll javaslatával. A múltbeli tapasztalatokra támaszkodva csatlakozhatnék a kollégákhoz, akik súlyt helyeznek arra, hogy olyan jogszabályt alkossunk, amely olyannyira egyértelmű, hogy nem ad okot panaszokra, és csak válaszokat ad a polgárok kérdéseire. Amikor a részleteket keresünk, vagy a hízagokat a jogalkotásban, akkor el kell kerülnünk, hogy annyira bonyolult legyen, hogy ne lehessen tudni, hogy hol kezdenek a jogok és meddig tartanak. És amit Michael mondott, azt is nagyon jól ki tudom fejezni, más területeken is megtettük ezt. Azaz, egyértelmű partnerekre van szükségünk a különböző országokban, amelyeknek ugyanolyan munkakapacitásuk van. Tehát az érintett személyeknek a saját nyelvükön tudják megadni a válaszokat, hiszen már azt is megtapasztaltam, hogy bizonyos országokban nagyon nehéz tájékoztatást szerezni, mert nyelvi problémák lépnek fel. De a fontos esetekben, tehát nem a, egy kis késés esetében, de fontos esetekben mindenképpen biztosítani kell, hogy a tájékoztatás minden egyes utas számára anyanyelvén álljon rendelkezésre. Szerintem ez nagyon fontos. Az utolsó dolog az előzetes tájékoztatás. Itt most nem akarok bizonyos légitárságokat néven nevezni, de valamennyien ismerjük, melyekről van szó. Tehát, hogyha foglalásom után körülbelül 12 oldalt kapok minden szemponttal, amit figyelembe kell venni, és akkor még határidők is vannak, amelyeket túllépve szinte minden jogunkat elveszítjük, akkor jó lenne a dolgokat tisztázni, hogy láthassuk, hogy ez a három legfontosabb információ. Aki online módon foglal, az annak minden egyes szabályt el kell fogadnia, amely ott áll leírva, de nem kellene ennyire bonyolítani a dolgokat, egy oldalon kellene összefoglalni ezeket a kötelességeket. Természetesen ez a jelentés nem lehet teljes, Zsors, azt hiszem, hogy bizonyos részletekről lemondhatsz. Az lenne jó, hogyha időben és világos jelzést küldenénk a bizottság felé, amikor a bizottság előkészítő munkát végez, hogy aztán a bizottság végleges szövegváltozata előtt megkapja a parlament véleményét, és ezt figyelembe tudja venni, és annál inkább meg tudja ezt tenni, minél egyértelműbb a szövegünk, és nem veszünk el a részletekbe. Köszönetet mondok az előkészítésért és a frakciók együttműködéséért az jelentést illetően. Darius úr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπαχ για την καλή έκθεσή του. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és szeretném elmondani, hogy szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság intézkedéseket foganatosítana az utasok védelmében, hogyha egy légitársaság csődbe megy. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha létezne ilyen szabály mert a jövőbeli években 2012-ben legalább 17 légitársaság ment csőbe, csődbe Európában. Tehát szerintem ezt a kérdést a szövegnek még le kell fednie. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Bach úrnak a remek jelentésért. Kritikus időben az emberek szinte csak az euróról vitáznak, most végre itt az ideje annak, hogy megmutassuk, hogy az emberek állnak nálunk a középpontban. Azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon jó, esélyegyenlőséget biztosít az idősebbek, a fogyatékkal élők számára. George, köszönöm szépen. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Karamacis, még mielőtt megadnám a szót, eh, akkor én is elmondanék valamit. Először is támogatom Bradborn úr felhívását és másokét. Ugye mi nem állandóan weboldalakon lógunk, nem számítógépes függők vagyunk. Én is szeretnék egy kicsit régi módébb lenni, úgy, mint például az idősebbek, és szólnánk az utazási ügynökségeknek is. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire sikerül ezzel a feladattal megmenteni álláshelyeket. A magam részéről volnának kérdéseim a bizottsághoz először is. Van-e bármiféle jelzésünk arról, hogy az Európai Bíróság mikor e, e, mikor ad jelentést a Sturgeon fellebedésről? E pillanatban én azt hiszem e, tudják a bizottság részéről, hogy a légitársaságok szándékosan e, visszatartanak mindenféle kifizetést az Egyesült Királyságban, mert hiszen arra várnak, hogy a bíróság milyen határozatot hoz majd. Értem én, hogy a bíróságnak megvan a maga sebessége, e, hát ez bizony nem a TGV sebességével azonos, hanem inkább valamiféle döcögő vicinálisra emlékeztet, de mindenképpen jó lenne, ha gyorsítanák a tempót. Még valamit szeretnék elmondani. A polgári ö, ö, repülése kapcsolatos 261-esre hivatkozom. Most nem tudom, hogy a bizottság hogyan gondolkodik, de be kell zárni minden kis kaput a Viszmajor témaköre körül, hiszen a repülőtársaságok kétségbeesetten használják a Viszmajor klauzulát azért, hogy elkerüljék az utasoknak a kompenzálását. A, e, például a Monarch légitársaság nem kártalanított. Azt mondta, hogy ez Viszmajor volt, technikai ügyről volt szó. A Sturgeon ügyel kapcsolatban azt mondják, hát most várjuk a bírósági döntést. De valóban a Monarch légitársaság esetében megnevezem őket, nagyon, nagyon ügyesen bánnak a túl ö, súlyos ö, podgyász ö, esetében egész egyszerűen lerabolják az embereket. Én egyszerű ember vagyok, tehát úgy gondoltam, hogy sokkal jobb lesz, hogyha a feleségemmel együtt összesen egy bőröndünk lesz kettő helyet, mert az egy bőrönd 23 kiló volt súlyra, a monarknál 25 eur, font sterlinget sóztak rám, hogy felvegyék a túlsúlyos csomagot. Nézzék meg a weboldalunkat, mondják ők. A 95-ös oldalon egyértelműen rögzítettük, hogy túlsúlyért fizetni kell, nem személyenként, hanem csomagonként, stb. Tehát tudtam én, hogy jön ez a vita, úgyhogy egy kicsit sporoltam is rá, hogy majd elmondom a magamét. Még valami más az utas jog, az utasok tájékoztatása. Kalamicos úr, ezen a nyáron szemináriumokat tartottam repülőtereken, amikor elmondtam az embereknek, hogy mihez is van joguk, hogyha késik a járatuk. A Brussels Airlines esetére is gondolok, és a másik eset pedig Tenerife-n volt, a Monarch légitársaság volt érintve. Az utasok közül alig-alig akadt, akinek volt valami halvány elképzelése a vonatkozó jogszabályokról. És amikor meg akartuk keresni a reptéren a, a vonatkozó plakátot, akkor valamilyen italautomata mögé eldugva találtuk meg. És igazából soha egyetlen egy ember nem tudja megpillantani. az utasjogokkal kapcsolatban, az utasjogokkal kapcsolatban az információt szerintem kiemelt helyen, például a check-in térségben a, a képernyő körül kellene elhelyezni. A vasúti utasoknál és egyéb esetekben prominens helyen kell ezeket az információkat elhelyezni. Na, felteszem a kérdést, milyen prominens erő van szó? Hát Például láttam ilyet a becsekkolással foglalkozó személyzet kantinjában. Mert ugye ö, ott láttam. Szerintem elő kell írnunk, hogy ez kötelező legyen a becsekkolásnál, egyértelműen fel kell tüntetni az utasjogokat és tájékoztatni kell az embereket. Mert a retteneken hatalmas játék folyik, ennek az a neve, hogy mi tudjuk, hogy mihez vagyunk jogosultak, a repülőtársaságok pedig az egész idejüket azzal töltik, hogy elmaszatolják adók. Nehogy véletlenül valakinek kiderüljön, hogy mihez van joga. Nagyon sajnálom, hogy így nekiestem a repülőtársaságoknak. De őszintén szólva, itt az ideje, hogy ők is magukban nézzenek. E, e, Matthew is azt hiszem erre, utazott, e, erre utalt. Nagyon komoly problémáim voltak a Monarch légitársasággal. Jó. Ki szót kért? Jó, ha rövid lesz, megadom a szót. Well, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Bocsánat, Keith, hogyha hogyha esetleg stopolnánk, stoparórával mérnénk, hogy a egyes frakciók meddig beszélnek, akkor Lichtenberger asszonynál szóljál, de nincs itt, mondja Keith. Elnézést, elnök úr, hogy késtem, másik szakbizottságban voltam. Nos, bár nagyon fontos kérdésre utalta. Először is Bachurnak szeretnék köszönetet mondani. Gyakorlatilag az összes javaslatát, javaslatomat elfogadta, és pontosan azt is, amiről az imént szóltál. Azaz, hogy a tájékoztatás az utasok jogairól egy világosan látható helyen legyen elhelyezve, egy központi helyen. Köszönjük. Sajnálatos módon nem volt annyi időnk időközben, hogy kifejtsük a véleményünket. A részemről legalábbis több időre lett volna szükség de köszönöm és gratulálok azért, hogy a legtöbb javaslatunkat sikerült fölvenni. Köszönöm mindenkinek, köszönöm elnök úr is. Elnök, köszönöm. Kalamicisos úr következik, tessék. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a sok ötletet, javaslatot, elképzelést, amit ma hallottunk öntől, illetve a szakbizottság tagjaitól is mi is gratulálunk Bach úrnak a dokumentumért, illetve azon konstruktív elemekért, amelyet a jelentés tartalmaz. Nézzük részletesen. A multimodális modell kialakítását középtávon nagyra értékeljük. Az utasjogokat mi is egyfajta evolúció egyik állomásának véljük. Ugye ez vonatkozik az összes utazási módra, ugye volt a távolsági autóbuszokról, vonatközlekedésről, stb. stb. Olyan, ö, olyan jogszabály nem elképzelhető, ami mindenre vonatkozik, tehát szép lassan tudjuk ezt ö, megoldani, középtávon nyilván sikerülni fog. Nagyon jól van időzítve egyébként a jelentés, mert nézzük a jogalkotási módosításokat jelenleg, illetve az iránymutatásokat is a jövőre nézzük. Nézzük először a tájékoztatás kérdését. Talán abban mind egyetértünk, hogy az utasokat jobban, jobban kell tájékoztatni jogaikról, illetve arról, hogy ezeket pontosan mikor lehet érvényesíteni. Nos, a gond sokszor az idősebbekkel van, akik nem annyira internet, nem igazán internet felhasználók, jó lenne, hogyha a klasszikus tájékoztatási módot is használnánk, hogy a világosan, lát, jól látható helyen lenne ez elhelyezve, ahogy említette, a, említette az elnök úr, hogy akár az utazási ügynökök étkező helységében is lehetne. Tehát nagyon fontos az is, hogy az okostelefonok különböző felhasználásai már ugye léteznek, Kallas úr ezt júliusban indította el, és az, és az összes és az összes EU-s nyelven elérhetővé kell ezt tenni. Már 60 ezeren letöltötték ezt, és még számos kérés érkezett. Nos, azt is szeretném elmondani, hogy az utasjogokról szóló kampányt ki fogjuk terjeszteni. 2013 elejéig fog tartani, tehát meghosszabbítjuk. És úgy véljük, hogy ebben a folyamatban a közös utasjogokról tágabb tájékoztatást tudunk, tudunk nyújtani, tehát mindenki mindenki pontosabban fogja tudni, hogy mik a jogaik. Alapvetően információ hiányról van szó. Egyébként én magam is néha eltéveztem, hogy pontosan mik az utasjogok, hogy az utasok is. Másra is van lehetőség, például a megfelelő helyen való elhelyezés, ugye, vagy megnéztük a többi módosítót, például az is lehetőség, ugye, hogy kifizetni addig nem lehet az internetes foglalásnál a jegyet, amíg ö, ki nem pipáltuk, hogy elolvastuk a tájékoztatást. Ez egyfajta kényszerítő tájékoztatás, ez is elképzelhető, meg kell nézni tehát, hogy hogyan lehet, hogyan tudnak eleget tenni a fuvarozók azon kötelezettségnek, hogy időben tájékoztassák az utasokat. Nagyon fontos a tágabb értelmi, mélyebb párbeszéd utasok és fuvarozók, például légitársaságok között. Ezt kellett javítani, meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a az utas jogokról szóló légitársaságoktól eredő tájékoztatás hogy legyen, hogyan lehet pontos, hogyan lehet nem félrevezető. Nos, az ár átláthatóságának kérdése, ez a 11-es bekezdés, legalább 13 képviselőnek volt ezzel kapcsolatban meglátása, ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez az európai polgároknak is. Nos, ezzel kapcsolatban még nagyon sokat tennivaló. Jelenleg az erre vonatkozó jogszabályokat vizsgáljuk felül, tehát azt vizsgáljuk, hogy kell-e módosítani valamit a jelenlegi jogszabályokon. Az átláthatóságot tehát folyamatosan figyeljük, az úgynevezett fitness check folyamán, és természetesen majd beszámolunk erről hogyha végére érünk ennek a folyamatnak. Aztán még egy dolog, az utasjogok megvalósítása, hogyan lehet érvényt szerezni az utasjogoknak. Ha nem lehet ezeknek érvényt szerezni, akkor nincs értelmük. Tehát nagyon fontos az, hogy pontosan melyik nemzeti végrehajtó szerv illetékes, illetve a különböző, milyen különböző csatornákon lehet elérni ezeket a szerveket, a Europe Direct Contact Centernek van egy ingyenes száma, amelyet lehet hívni bármilyen nyelven. Ezt sokszor nem tudják az utasok. Az ECC hálózathoz talán még egy plusz telefonvonal, ezt, talán még egy plusz telefonvonal ki lehetne egészíteni a helyet, hogy egy egészen új szolgáltatást kezdeményeznénk. Aztán különböző panaszok kezelése a 261-es szabályjal kapcsolatban. A jövőben az online vita megoldás, illetve az alternatív vita rendezési módszerekről születendőben van egy jogszabály, és ez nagyban segíti majd a probléma megoldását, lesz egy ezzel foglalkozó clearinghouse. Aztán. Lövőben létrehozandó egy harmonizált, vagy standard panaszkezelési módszer és egy ehhez kapcsolódó formanyomtatvány. Aztán van egy módosításoknak egy másik csoportja, ez Ez arra vonatkozik, hogy az légitársaságok azt próbálják elérni, arra próbálják ösztönözni az utasokat, hogy oda-vissza járatra vegyenek jegyet, oda-vissza jegyet vásároljanak, és elképzelhető, hogy a légitársaságok ezen politikájukkal visszaélnek helyzetükkel. Nos, tudjuk, hogy a 261-es szabály nem mindig egyértelmű, és az ezzel kapcsolatos végrehajtási lehetőségeket meg kéne erősíteni. A felülvizsgálat során megpróbáljuk világosabbá tenni tehát az utasok jogait, és bizonyos fogalmakat, például a különleges feltételek különleges körülmények kérdését, erre, erre volt ma is szó, mikor van szó viszmajorról, mikor van szó technikai vagy műszaki problémáról, ezt világosan kéne megfogalmazni, fogalmazni, rendet kéne tenni ezen a téren, hogy ne ürügyként használják ezt fel a fuvarozók, hogy ne kelljen kártérítést adni az utasoknak. Jogalkotási egy jogalkotási javaslatban ezt azonban nem lehetne megfelelően orvosolni, a bizottságnak az 1008-as, a 261-es jogszabály alapján van jogalapja. Jelenleg is dolgozunk azonban a pontosításon. Olyan megoldást keresünk, amely a közeljövőben alkalmazható már, az év végéig, vagy jövő év legelején fogunk ilyen javaslattal élni. Más témák? Úgy számolunk, hogy az év vége előtt meg lesz a bírósági ítélet. Utaltam a Viszmajorra, illetve hogy az ezzel kapcsolatos, kapcsolatos joghézagot ürügyként használják fel sokszor a fuvarozók elnök úr említette a 23-as, 23 kilós podgyász ügyet. Hát igen, a légitársaságok mindig találnak kibúvót. Taylor úr említette, hogy látható helyen kell elhelyezni az utasjogokat, de ezt ki kell majd egészíteni, mert egyértelműen kéne előírni hogy mindenképpen tiszteletben tartsák a fuvarozók az utasjogokat. Összességében elmondhatjuk azt, hogy támogatjuk a módosítókat, 4-at, a 6-ot, a 21-est, a 9-est, erre már utaltunk. Itt ezek komolyan javítják a jelenlegi javaslatot, ezt támogatni tudjuk. És úgy véljük, hogy a jelentés és a módosítások mindenképpen sokat tesznek majd az ügy érdekében. A legfőbb célkütűzésünk az, hogy elérhető és értelmezhető legyen, értelmezhetők legyenek az utasjogok, vagy illetve, hogy minden típusú közlekedési módozatra alkalmazhatóak legyenek. A bizottság a jövőben is dolgozik majd a szabályzással és nem szabályzással kapcsolatos kérdéseken, hogy létrejöjjön egy utasjogi kódex, és hogy megfelelően, lehess, megfelelően lehessen alkalmazni az utasokokat, jobban lehessen vizsgálni ezeknek a kérdéseknek a gyakorlati megvalósítását. Köszönöm. Van-e valami hozzáfűzni valója, úr? Igen, csak nagyon röviden. Tudom, hogy lejár az időm, de engedjék meg, hogy csak annyit mondjak, hogy Köszönöm szépen a véleményeket, a támogatást, és a bizottság felé is köszönetet mondok. Nagyon segítőkészek voltak, és érezhető, hogy nagyon komolyan veszik az utasjogokkal kapcsolatos témát, amit a, a egyed, egyéni tagokat illeti, valóban egyet tudok érteni azzal, amit hallottam, arról, hogy egyértelmű legyen a tájékoztatás, és jól látható legyen azzal sincs problémám, hogy az idősebbek nem mindig használnak okos telefonokat, tehát az információt hogy minden formában és lehetőleg minden nyelven rendelkezésre kell bocsátani mindenki számára. Komond, különösen azok számára, akik fogyatékkal élnek, vagy csökkent mozgásképességűek. A 261-es rendelettel kapcsolatban eh, Kalasz úrnak már írtam egy jelentést, vagy egy, egy levelet. Eh, ez különféle instrumentumokról szól, eh, ez is figyelembe lehet venni, mint az USA-ban. Köszönöm szépen, mondja az. Holnap szavazunk a témáról. Mindenképpen szeretném, hogyha elérnénk, hogy ez visszamehetne a plenáris napirendjére következő napirendi pontunk. Szim Kalasz úr eszmecsere a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos csomagról. Kalasz úrnak 45 perce van, repülőt kell elérnie, remélem, hogy sikerül. Vigyázzon Kalasz úr, mert hogyha a repülő késik, nem kap kompenzációt. Tehát a műszaki vizsgáztatásra kapcsolatos csomagról van szó. Megadom a szót, biztos úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt tagok, képviselők, köszönöm a lehetőséget, hogy itt eszmecserét tarthatunk. Valóban Berlinbe fogok menni innen, és ott a vasút lesz a téma. Nem tudom, hogy miért mosolyognak, mi ez a derültség. Nos, tehát a műszaki állapottal kapcsolatos csomag javaslat. Ugye ma Európa útjain öt ember fog meghalni valamilyen műszaki hiba következtében. A technikai hibák, műszaki hibák okozzák a komoly gépjármű balesetek 6%-át, illetve a motor, illetve moped balesetek 8%-át. Az Európai Unió azt tűzte ki célul, hogy 2050-ig nullára próbálja leszorítani a balesetek számát. De azonban 2011-ben kaptunk számadatokat, ebből az derül ki, hogy a balesetek számának csökkenése igencsak lelassult. Tehát nem biztos, hogy el tudjuk érni a 2020-ra kitűzött céljainkat. Egyébként az autók rendszeres műszaki felülvizsgálata nem egy technikai kellemetlenség, ez életeket menthet meg. Hogyha az ember olyan autót vezet, amely közúti használatra alkalmatlan, akkor veszélyt jelent magának és mindenki másnak, aki a kocsiban együtt utazik vele, de igazából veszélyt jelent a többi gépjárművezetőnek is. Egyszerű a dolog. Ugye nem akarjuk ezeket a potenciálisan halálos veszélyt jelentő kocsikat az útakon. Akkor mit csinálunk? Ez a csomag, amelyet készítünk, tartalmaz időszakos műszaki alkalmassági ellenőrzéseket, aztán közúti ellenőrzéseket, valamint a gépjármű nyilvántartásnak az irányelvét is át akarjuk nézni. A legfontosabb, hogy egyfajta standardizált tesztelést hozzunk létre. Ennek három fő eleme van. Először is minimum sztenderdeket határozunk meg a műszaki vizsgálat, illetve a műszaki vizsgálatot végző személyek vonatkozásában hogyha az ember ugye egy ilyen műszaki vizsgáért 40 eurót kifizet, akkor azért ö, legyen biztos abban, hogy nem csak egy papírt kap, hanem komolyan megnézik a járművét. Második, ö, a teszteknek a gyakoriságát fokozzuk, különös tekintettel az idősebb autókra, illetve a sok kilométert futott autókra. Az idősebb kocsik, ugye ez hat évnél idősebb kocsikat jelent, általában gyakrabban hibásodnak meg, és ezek komolyabb a baleseteket tudnak okozni. Az, a személygépjárművek esetén a javaslatunk alapján az első műszaki vizsgálat négy év után történik meg, a második a plusz két éve később, annak kezdve pedig minden évben lesz műszaki felvizsgálat. A legtöbb tagállamban egyébként már eleve megvannak ezek a fajta előírások. Végezetül pedig e, egy EU-ra, EU, e, egész EU-ra kiterjedő e, kötelező tesztelést, vizsgálatot akarunk bevezetni a motorbiciklikre és a mopedekre. Egyébként a motorosok azok a utasok, az úthasználók, amelyek a legmagasabb biztonsági kockázatot jelentik a motorbiciklik körülbelül 8%-át teszik ki az összes balesetnek. A legtöbb esetben, e pillanatban 12 tagállamban nem írnak elő műszaki felülvizsgálatot a motorok számára. Hogyha ezt bevezetjük, akkor az EU legalább 270 embernek az életét meg tudja menteni, illetve megmenekülünk 3500 súlyos és legalább 7000 enyhébb személyi sérüléstől. Szeretném még elmondani, hogy a veterán gépjárművek tulajdonosainak nem kell félnie, hiszen az ilyen járműveknek egyfajta történelmi értéke van, ezeknek a használatát nem fogja korlátozni, hogyha a jármű alkatrészeket eredetivel helyettesítik, akkor ugye alapvetően nem változik meg a gépjármű alapkarakterisztikája az a cél, hogy a veterán autónak a történelmi értéke megmaradjon. Azonban, hogyha módosításokat hajtanak végre az ilyen autókon, tehát új vagy más alkatrészekkel helyettesítik a régieket, akkor feltétlenül szükség van a műszaki felvizsgálatra. Az ilyen módosítások a közúti biztonságot nem befolyásolhatják. Ez tehát azt jelenti, hogy a tulajdonosok csak úgy nem változtathatnak a, a gépjárművel. Hogyha például egy 50-es, 1950-es gépjárműbe egy modern motort szerelnek be, akkor a bizottságnak az a véleménye, hogy ilyen esetben feltétlenül szükség van a, a műszaki felvizsgálatra. Na most a gazdasági, illetve kereskedelmi célú gépjárműveket is ellenőrizni akarjuk közúti ellenőrzések formájában. Új minimális sztenderdeket akarunk eh, bevezetni az ellenőrzések, a tesztek eh, vonatkozásában, de új minősítést akarunk eh, majd adni a minősítés végző személyek számára is. Tehát mindenképpen azokat szeretnénk segíteni és ösztönözni, akik a biztonság irányában elkötelezettek. Úgy remélem, hogy a a parlamenten belül gyorsan, hatékonyan előre tudnak lépni, és el tudják fogadni ezt a csomagot. Nagyon szépen köszönöm, hiszen ez európai életeket menthet meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gross úr, az első a listámon. Hogyha még választ is szeretnénk, akkor fél óránk van. Ezt kérem ne felejtjék, tessék, Gross úr. Kommissar danken für den Vorschlag. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a bizottságnak a javaslatért. Azt hiszem, ez nagyon is illik a mi szakbizottságunk munkájához. A, már ez, ez már a könyvvel elkezdődött, de nagyon-nagyon fontosnak tartom a biztonságot a közlekedésben, és ezért és arra is szükség van, hogy az európai szakpolitikákat ahogyan közelítsük a polgárokhoz, európai polgárokhoz. Ezért fontos az, hogy konkrét lépéseket tudjuk tenni ebben a, ebben a kérdésben. Hogy technik, pontosan ezt hogy fogjuk megvalósítani, az is hozzátartozik a, a különböző, a különböző jogszabályokhoz. A múltban már többször kinyilvánítottuk, hogy mennyire fontosnak tartjuk a műszaki vizsgáztatást. Nézzük meg ennek a kérdésnek a határon át nyúló szempontjait. Nos, nagyon fontos, hogy a különböző tagállamok között össze lehessen hasonlítani műszaki vizsgáztatást, például, hogy a vizsgáztatókat ugyanúgy képezzék körülbelül, illetve hogy valóban ellenőrizni lehessen az, hogy a a határ két oldalán ugyanúgy a módon működjön a műszaki vizsgáztatás. Van például egy, van például egy messzi földről érkezett kamion, akkor arra is, arra is figyelni kell, hogy ha mondjuk megakad ez a kamion, műszaki vizsgán fönnakad, akkor mit lehet tenni, tehát ellenőrizni kell az ellenőrzőket is. Belgiumban, ami ugye kis ország, van egy úgynevezett autós útlevél. Ez egyfajta, szer, egyfajta szerződésként is fölfogható az eladó és a tulajdonos között. És ezzel meg lehet arról győződni, hogy például a tahigráfon szereplő információ valóban megfelel a valóságnak, mert nagyon jó konstruktív javaslatnak tartjuk ezt. Elnök, próbálom a liberálisokat, liberálisok figyelmét elkapni, mert nem nagyon figyelnek. ő úr, két perc. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, megköszönöm biztos úrnak a bevezető szavait. Ebből is láthatjuk, hogy a bizottság mennyire komolyan veszi ezt a témát, ami remek, mert mi is úgy véljük, hogy nagyon fontos, ez mindenképpen komoly tanulmányozásra van szükség. Nagyon fontos, hogy a közúti biztonságot próbáljuk meg növelni, tehát mi támogatni tudjuk ezt a javaslatot, és egyetértünk abban is, hogy a műszaki vizsgáztatás gyakoriságát növelni kell, de meg kell arról is győződni, hogy minőségben is előrelépés legyen ez. Tehát ne legyenek különbségek a tagállamok között, ne legyen bizonyos helyeken szigorúbb a műszaki vizsgáztatás, mint máshol. Tehát harmonizált szabályokra van szükség. Örülök annak, hogy a robokók és a motorbiciklik is a jogszabály alá fognak tartozni, hiszen nagyon sok balesetben részt vesznek ők is. Tehát harmonizált megközelítésre van szükség, hogy pontosan mit nevezünk jónak vagy nem jónak, az relatív. Tehát minden egyes műszaki attribútumot harmonizálni kell. Ennyit szeretnék most mondani, és azt hiszem, hogy alapvetően egyetértünk. Liberálisok? Két perc. Ébren vagyunk ám, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr a tájékoztatást. Köszönöm, hogy ismertette velünk ezt a javaslatot. Úgy véljük, hogy rendkívül fontos anyagról van szó. Szeretnénk, hogyha ugyanolyan biztonsági és műszaki követelmények lennének Európa szerte. Nos, vannak olyan járművek is, amelyeket nem, szabadra, nem szabadna közutakra engedni. Említette, hogy említette, hogy általánosságban ö, gyakrabban kéne műszaki vizsgákat tartani. Ezt mi pozitívan értékeljük. Azt kell elérnünk, hogy, a, hogy biztonságosabbak legyenek a járművek, akár normális járművekről van szó, akár más járművekről. Aztán nem csak azt kell megvizsgálni, hogy egy-egy teherjárműnek mekkora a teherbírása, hanem meg kell nézni a műszaki állapotát, meg, műszaki állapotát is. Aztán ott vannak a, a veteránautók, meg kell nézni pontosan, hogy az ön javaslata mennyire alkalmazható ezekre. Köszönöm. Krámer úr, tessék képet. Igen, fontos kérdés ez. 40 ezer haláleset történik Európa útjain műszaki hibák miatt. Úgyhogy feltőt, feltétlenül fontos, hogy ezt a kérdést európai szinten kezeljük, hogy csökkenteni tudjuk a balesetek számát. Valóban az új autóknál kevésbé gyakori műszaki felvizsgálatra van szükség, az idősebbeknél pedig gyakrabban kell megvizsgálni a kocsi állapotát. E, szerintem e, ezt én otthon is majd e, érdemben tudom tovább tárgyalni az érintett felekkel. A bizottsághoz fordulok, talán emlékeznek. Volt 25 évvel ezelőtt egy brosúra, E, akkor 25 évvel ezelőtt a bizottság e, támogatta a sebességkorlátozás bevezetését, ugye a sebesség a legnagyobb veszélyforrás, azonban azóta a bizottság igazából nem tett semmit. E, Németországban például egyáltalán nincs sebességkorlátozás, európai szinten kellene ezt a kérdést is koordinálni ugye a városban 50 km per óra a limit. Vannak olyan e, városi ter- területek, ahol 30 km per óra a sebességkorlát. E, nem csupán arról van szó, hogy szükség volna okos autókra, okos autóvezetőkre van szükség. Elnök úr, köszönöm a szót, köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött hozzánk, és hogy felhívja a figyelmünket erre a csomagra. Helyén való ez. Néhány dolgot szeretnék elmondani arról, ami eddig elhangzott. Először is hogy a műszaki vizsgával kapcsolatban teljesen rendben van, teljesen helyén való, hogy rendszeresen felül kell vizsgálni egy, egy gépjárművet az Egyesült Királyságban három évente van egy műszaki felvizsgálat. A nagy kilométer teljesítményű gépjárműveket gyakrabban vizsgálják, ha három év után immár éves gyakorisággal kerül sor ezekre a műszaki vizsgákra. Én úgy gondolom, hogy ez csak egy kiragadott példa, minden tagállam tudna saját példát felhozni. Ami a veterán autókat illeti, szerintem a bizottság jó sok munkát belefektetett ebbe, és hisz a maga igazában, nagyon örülök azoknak az észrevételeknek, amelyeket hallottam a biztos úrtól. Valóban az ilyen veterán autók tulajdonosai rendkívül gondot fordítanak a saját E, járműveikre, odafigyelnek a műszaki állapotukra. E, e, igen, én magam is szeretem az autókat, azonban szeretném szóba hozni azt, hogy ha az ember önmaga végzi a karbantartást, az mennyire jó. Mindenképpen kell az szakszerűség ezzel újra megköszönném a biztos úrnak, hogy eljött közénk. Nagyon fontos ez a szabályozás. Azonban nagyon vigyázzunk oda, hogy ne legyen túlszabályozva a kérdés. Legyenek egyszerű szabályok, legyenek érthetőek a szabályok. Köszönöm. Kokur. Biztos úr, köszönöm szépen. Igen, valóban jogos ez a az észrevétel. Tavaly csináltam egy jelentést, e, abban kértem az Európai Bizottságot, hogy egy ilyen anyagot készítsenek el, tehát határozzák meg a minimális standardeket e, az ilyen ellenőrzésekkel kapcsolatban, illetve magukat az ellenőrzők, ellenőröket is egységesen minősítsék. A kérdés, hogy vajon a minimál standardek, e, a tagállamok a minimális standardeken túl tudnak-e lépni, vajon megvan-e a motiváció ahhoz, hogy komolyan betartsák ezeket a követelményeket? Stratogur, két perc. Bocsánat, Mr. Higgins korrigálja magát az elnök. Elnök úr, köszönöm szépen csatlakozom az előttem szólókhoz, és üdvözlöm én is a bizottság részéről Kalasz urat. Valóban nagyon fontos a, például a kibocsátások csökkentése, de a, a technikai felvizsgálat ugyancsak, ugyancsak fontos. Felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon sokan csalnak a kilométer órákkal, különösen a szállítmányozók területén, eh, valamint a használt autó értékesítésben állandóan eh, csalnak a kilométer óra állásokkal eh, az ilyen autós útlevelet. Nem csak azt mondanám, hogy az ír, Írországban használják, hanem be kéne vezetni egész Európában az út biztonságról van szó, és kerüljük, kerüljük el, hogy plusz bürokráciát hívunk életre. Mindenképpen az a cél, hogy csökkentsük az ilyen administratív komplikációkat. A, én úgy gondolom, hogy nem tudom támogatni azt, hogy a kamionokat ki kell váltani. Az NCT vagy az MOT mindenképpen fontos, nem csak nálunk, hanem mindenhol Európa országaiban rendszeres ellenőrzésre van szükség. Köszönöm. Szeretnék gratulálni a bizottságnak, itt volt már az ideje ennek a javaslatnak, és fontosnak tartom azt is, hogy, és fontos pozitív feleménynek tartom azt is, hogy immáron a motorbiciklikre is vonatkozik ez a jogszabály. Rendkívül fontos az, hogy legyenek minimum normáink. Kérdésem, hogy az eddigi normákat megnézte el már, ő szerint ezeken kell-e változtatni? Aztán a minimum normáknál hatos függelékbe tartozik ez, azt hiszem. A különböző ö, műszaki vizsga minősítésekről van itt szó. Nos, ha már harmonizációról beszélünk, azon országokban, ahol már így is nagyon jó minőségű a műszaki vizsgáztatás, mi az ő feladatuk? Németországban például csupán végzett mérnökök végezhetik el a műszaki vizsgát. Mi a helyzet más országokkal? Mi történik akkor, hogyha tulajdonost vált egy gépjármű, hogyha mondjuk két, órá, két évvel ezelőtt vizsgáztatták le a, a gépjárművet, akkor a tulajdonosváltással ismét le kell vizsgáztatni? Ezt nem értem pontosan. Aztán mi a helyzet a magáncégeknél? Magáncégek is vizsgáztathatnak? Ez elég komoly gondot jelenthet, hiszen akár egy kereskedő, egy gépjárművek, gépjármű kereskedéssel foglalkozó cég ő maga is megtehetné a vizsgáztatást. Talán mégis inkább az állami hatóságokra kéne hagyni a vizsgáztatás monopóliumát. Aztán delegált aktusok kérdése illetve különböző műszaki normák kérdése. Talán itt a parlamenttel is konzultálni kéne, hiszen ez egy rendkívül bonyolult téma. A 421-es szabályjal kapcsolatban Németországban ez a gépjárműparknak nagyon nagy részére érvényes lenne. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban végeztek-e hatáselemzést illetve a költségek kérdése. Pontosan milyen költségeket róna ez a gépkocsi tulajdonosokra? Köszönöm szépen, elnök úr, de Pirker úr. Én pozitívnak tartom ezt a javaslatot, különösen azt tetszett, hogy a 421-es szabály szerint szerinti vizsgáztatás egész Európában érvényes lesz. Ezzel tudjuk harmonizálni a különböző biztonsági normákat, illetve azokat javítani is tudjuk. Mindenképpen szükség van a műszaki vizsgáztatásra, a biztonsági vizsgáztatásra. Kérdés csak az, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani Európa szerte. Hogyha nem valósul ez meg ugyanúgy Európában, akkor annak versenytorzító hatása van. Ezt mindenképpen el kéne kerülni. Aztán nem szabad az administratív terheket növelni a vizsgáztatással kapcsolatban. A biztonsági normákat, illetve a harmonizált vizsgáztatást említi, ezek fontos dolgok, De mi a helyzet a gépjárművek importjával? Hogyan lehet ezt ott megvalósítani? Még akkor is, hogyha nagyon jó minőségű gépjárművekről van szó, bármikor megtörténhet egy baleset. Aztán egyszerűsítés. Hogyan lehet a gépjárművek biztonsági berendezését egyszerűsíteni? Arról van most szó, hogy a különböző tagállamok különböző elejűrásokkal rendelkeznek, ködlámpa itt, hólánc ott, ezt kéne valahogyan egységesíteni, több biztonság, több kényelem, erre van szükség. Ayala Szender asszony, köszönöm szépen! Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottság javaslatért. Van néhány olyan eleme ennek a javaslatnak, amely elgondolkozhat, de most azt hiszem, hogy a válság közepette nagy szükség volt erre. Nagyon komoly elidősödésnek indult például Spanyolországban a gépjárműpark nem csupán a válság miatt, van szükség erre, de azt kérem, hogy minél jobban tudatosítsuk az emberekben ezt a problémát. Nos, vannak olyan országok, ahol a válság komolyabb hatást fejt ki, az, a, gépjármű, a gépjármű parkot nem lehet csodaszerrel megfiatalítani, itt idősebbek a gépjárművek, el kell őket küldeni műszaki vizsgáztatásra. Még egy dolgot szeretnék mondani, biztos úr, a repülőgépek műszaki vizsgáztatásáról. Gond van Spanyolországban a Ryanair gépek műszaki vizsgáztatásával. Azt hiszem ez egész Európában gondot jelent. Jelenleg az a helyzet Spanyolországban, hogy az EU, és hát ön, biztos úr, volt némi összetűzése ugyan a illetékes miniszterrel, spanyol miniszterrel, tehát, hogy önök is foglalkoznak a Ryanair gépek műszaki vizsgáztatásával, minden héten előfordul valami műszaki probléma. Ezt is, ezt is orvosolni kéne, köszönöm. Ryanair end up on Nem gondoltam, hogy a Ryanair kapcsán az útbiztonságról lesz szó. Marinescu úr. Köszönöm, este binevenită și necesară. Köszönöm szépen. Pozitívan fogadjuk ezt a javaslatot, szükség van rá, örülünk neki, hogyha szeretnénk harmonizálni a műszaki vizsgáztatás szabályait Európa szerte. Meg kell vizsgálni azt is, hogy meg lehet, meg lehet-e, el lehet-e vinni vizsgáztatni az autót bárhova, bármelyik országba attól függetlenül, hogy hova való, hova valós a tulajdonos. Elnézést. Kicsit lassú volt a tolmácsolás. Ezt a felülvizsgálatot minden tagállamban el kéne végezni, tekintet nélkül arra, hogy az autó melyik tagállamból származik. Düron úr. Igen, elnök úr, röviden előzőre engedje meg, hogy elmondjam. Én is úgy gondolom, hogy szükségünk van erre a javaslatra, harmonizálnunk kell a műszaki felvizsgálat gyakoriságát és technikai színvonalát. Mielőtt tovább megyek, elmondanám, hogy nem egy jó ötlet szerintem az, hogy azért váltson ember autót, mert a meglevő már kicsit idős. Fel kell tennem a kérdést, biztos úr, hogy vajon elgondolkodtak-e azon, hogy javítsák a régi gépjárművek teljesítményét. Igen, köszönöm szépen. Igen, fel kell hívnunk a figyelmet ezekre a régi autókra, a veterán autókra. Nem tudom, hogy ettől vajon leállnak-e majd ezek a bulvárlapok, mert azok általában mindig mindent félreértenek. Azonban, amit én szeretnék még megemlíteni, hogy például a kerekeket nem szabványos tengelyekre szoktak felszerelni. Ez valóban kockázatot jelent. Ugye van egy körkörös típusú illetve van egy úgynevezett pók típusú kerék, hogyha az egyik típusú a másik típusú tengerre kerül, az bizony közlekedésbiztonsági kockázatot okozhat. Az ilyen műszaki vizsgálatnál meg kell vizsgálni, hogy a megfelelő tengerre, a megfelelő kerék kerül-e és ugyancsak megemlíteném, hogy a kerék méret is nagyon fontos. A vizsgálatok során ezt is meg kell nézni. Szeretném, hogyha ez a gyakorlat abba maradna, tehát hogy, hogy nem megfelelő kerekeket tesznek fel az adott tengelyekre. Még valamit hadd említsek meg. Foster asszony általában azt szoktam mondani, hogy mindig az Egyesült Királyság a legjobb. Én nem vagyok ennyire elfogult, de az biztos, hogy a mi gyakorlatunk jó. Három éves a gyakoriság nálunk. Nem szeretném, hogyha ez lemenne két évre. Biztos úr, tíz perce van, utána elengedjük, hadd érje el a repülőgépét, Biztos, köszönöm szépen, tisztelt képviselő urak és hölgyek, köszönöm a hozzászólásokat, biztosítom önöket, hogy nyitottak vagyunk, várjuk a vitát, minden részlettel kapcsolatban várjuk az észrevételeket, a finomságokat, a nüanszokat, és meghallgatjuk, és pragmatikus módon állunk hozzá a témába, témához, nem vagyunk merevek. Ez egy kezdet, ahogy el is mondtam. Nem tettek fel olyan kérdéseket, amelyeket máshol sajtókonferenciákon feltettek, meg bizonyos országok sajtója megkérdezett. Hogy például miért kerül sor erre a javaslatra? Hát egyértelmű, hogy, hogy le, folytattunk egy hatásvizsgálatot tudják, hogy harcolunk azért, hogy csökkenjenek a közúti balesetek és az emberi sérülés. Ugye van egy konkrét oka a közúti balesetnek, ezzel a konkrét okkal foggal, ezzel a konkrét okkal foglalkoznunk kell, ez nevezetesen a műszaki állapotai gépjárműveknek. Úgyhogy a dolog valójában nagyon egyszerű, nincs semmi mögöttes gondolat. Vannak országok, ahol szigorúbbak az előírások, nekünk csak az a szándékunk, hogy standardizáljunk és harmonizáljuk a, a megközelítési módot. Valóban az elején nem kerültek szóba a veterán kocsik, de azért hadd meséljem el, hogy én személy szerint nagyon kedvelem ezeket a típusú autókat, és valóban Gyönyörű szerkezetek ezek. Nem is úgy gondoljuk, hogy az klasszikus értelembe vett veterán kocsi komolyan ö, kockázatot jelent. De hogyha ö, belenyúlnak, módosítják, modern motort tesznek bele, akkor bizony ö, meg kell vizsgálnunk műszakilag, hogy az megfelelő-e a gépjármű útlevél, úgy van, nagyon érdekes a kérdés. És ami a környezeti sztenderdeket illeti úgy gondoljuk, hogy az EU-ban általánosságban ö, ö, nagyon szigorúan szabályozzák az új gépjárművek gyártását. És ebben ö, a standardekben vannak környezetvédelmi vagy környezettel kapcsolatos elemek is, például kibocsátásra kapcsolatos rendelkezések és számos egyéb kérdés. Tehát ö, ez egy olyan terület, ahol esetleg elgondolkodhatunk azon, hogy szigorúbbra fogjuk a rendelkezéseket. A gépjármű kerekek, a gumiköpenyek kérdése, hát olyasmi, amihez nem tudok hozzászólni. Elhangzott egy észrevétel a sebességkorláttal kapcsolatban. Emlékszem nagyon jól, amikor önök azt javasolták, hogy, hogy szigorítsuk a sebességkorlátot. De hát most felmerül a kérdés, mit tehetünk, hogyha úgy gondolják, hogy a jelenlegi francia és belga sebességkorlátot be tudnák vezetni az én hazámba. Hát jelentem, borzasztó veszekedés lenne a dologból. Mm, úgyhogy én azt hiszem, hogy vannak dolgok, amit tagállami hatáskörben kell hagyni. Más dolog persze a, a közút, illetve a, a lakott területen belüli sebesség kérdése. Itt nem hiszem, hogy meg tudunk határozni egy teljesen mindenhol kötelező harmonizált eh, sebességkorlátot Európa területére. Ez csak úgy, csak úgy, mint más egyéb kérdéseknél, ez tagállami hatáskör. Minden tagállam elkötelezte magát, hogy csökkentik a közúti balesetek számát, úgyhogy eh, ez azt jelenti, hogy csökkenteni kell a sebességet. Eh, én azt mondanám, hogy a konkrét út függvényében, a konkrét körülmények figyelembevételével kell tagállami szinten dönteni ebben a kérdésben. És még valami, ami elhangzott, hogyha az embernek van egy kocsia, hogyha vásárol egy autót, és megvásárolja az üzemanyagot, ugye akkor bizony kell, hogy legyen annyi pénze, amiből kifizeti a műszaki felvizsgálatot. Én úgy érzem, hogy hogy így csökkenthetjük a követelményeket. Még a régi autók tulajdonosainak is kell, hogy elég, eh, kell, hogy elég pénze legyen arra, hogy, eh, hogy a műszaki felvizsgálatot kifizesse. Ha meg tudja venni az üzemanyagot, akkor fizesse ki ezt is. Na most számos országban vannak technikai szakcégek, amelyek a felvizsgálatot el tudják eh, végezni. Ezeket megfelelő hatóságok, megfelelő tanúsítványokkal látták el, úgyhogy az ellenőrzést el tudják végezni, őket pedig eh, felülvizsgálják a hatóságok. Úgy gondolom, hogy itt nem csak a közhatóságot eh, kell elképzelnünk, az ilyen közúti ellenőrzés, illetve műszaki ellenőrzés kapcsán. Ugye, vannak Európa, Európán kívüli országok is. Az Európai Unióban egyfajta norma gyűjtemény van, az USA-ban másfajta normákat alkalmaznak, és hogyha az ember például kocsikat akar értékesíteni, akkor a vonatkozó előírásokat, normákat be kell tartani. vannak előírások, amelyek előírják, hogy a, a nem megfelelő autókról jelenteni kell, reméljük, hogy ez előbb-utóbb globálisra tud válni. Ugye mindenkinek elemi érdeke, hogy az országúti halálesetek számát csökkenteni lehessen. Az országúti haláleset mi nálunk ugye e, érdekes, mert hiszen a lakosságunk háromszor kisebb, mint az átlag európai lakosság, a közúti halálozás e, pedig háromszor magasabb, mint az európai átlag. Köszönöm a figyelmüket. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. Ó, Ryanair még eszembe jutott. Igen, hát a közúti műszaki vizsgákkal kapcsolatban erről mindenképp beszélni kell. Igen, erre is szeretnék reagálni. Nos, eddig a spanyol kormány nem keresett meg minket. Ha ezt megteszi, akkor nyilván megvizsgáljuk a kérdést konkrétan is, de eddig ez még nem történt meg. információ cserére van szükség tehát. Elnök, köszönöm szépen! Utazzon jól! Okay, thank you. Next item on the agenda. Köszönöm. Következő napirendi pontunk koncepciós szerződések odaítélése. A véleménytervezetet fog megvitatni. Vész asszony a szerzője, tessék. Vielen Dank, äh, liebe Kolleginnen und Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A következő perceket kihasználnám arra, hogy véleménytervezetemet bemutassam a koncesziók odaítéléséről, és kifejtsem álláspontomat. Már 2010 májusában az Európai Parlament képviselőinek nagy többsége Heide Rüle jelentését a közbeszerzés megújításáról elfogadta, aztán volt az EU bizottság jogszabály kezdeményezése a szolgáltatási koncesziókról. Nekem is az a véleményem, hogy nincs szükség arra, hogy jogi szinten szabályozzuk európai szinten a koncesziók odaítélését. Félek kedvezőtlen hatásoktól, hogyha a közszolgáltatások esetében történik ez, illetve a társadalombiztosítás továbbfejlesztése tekintetében. Szakbizottságunk jelentéstevőjeként javaslom a jelentés tervezett eluta- az irányelv tervezet elutasítását. Először néhány általános észrevétel. A bizottság javaslatának fontos célja a nagyobb jogbiztonság megteremtése, véleményem szerint. Itt nincs joghézag, és a javasolt irányelv révén nem várható nagyobb jogbiztonság. A szolgáltatási koncesziók odaítélése az EU elsődleges joga révén különösen az alap szabadságjogokból levezethető megkülönböztetésmentesség, esélyegyenlőség és átláthatóság, valamint az Európai Bíróság esetjoga révén már kielégítő mértékben szabályozva van jogilag. Kritikusan szemlélem a nem világos és túlságosan tágra szabott hatályt az 1-es, 2-es és ötös cikket, valamint a nyolcas cikkben a kivételek túlságosan szűkre szabását. Az a véleményem, hogy a társadalombiztosítás, a kultúra, a képzés, a nyilvános infrastruktúrák és más közösségi szolgáltatások területét ki kell venni a hatály alól. A közszolgáltatások ugye központ is jelentőségű, a 18-as cikk, illetve az általános érdekű szolgáltatásokról szóló jogszabály esetében a közszolgáltatások esetében világosan szabályozva van az ilyen szolgáltatások kezelése, a közszolgáltatások esetében semmi esetre sem vonatkozhat erre az EU elsődleges joga. Ehelyett mit állapíthatunk meg? A bizottság azt célozza, hogy a közszolgáltatást a verseny alul, ezt látjuk az egyes, a kettes és a négyes preambulum bekezdésben, kiveszi, illetve felszabadítja, és másrésztről pedig a közszolgáltatások mozgásterét beszűkíti, mert a kritériumok esetében szűkíti a meghatározásokat. A szakszervezetek erőteljesen kritizálják ezt az elképzelést. A bizottság új piacokat kíván létrehozni, ahelyett, hogy a közszolgáltatásokat biztosítaná. Ez pedig egy téves út. A közszolgáltatásokhoz tartozik valamennyi szolgáltatás, amelyek az emberek alap igényeit szolgálják ki. Ezek nem vethetők alá a piac elveinek. Általános, magas minőségű, át, nagy területi lefedettségű ö, módon kell ezeket a közszolgáltatásokat biztosítani mindenki számára. Félek, hogy a közintézmények közötti szolgáltatások és az úgynevezett in-house ügyletek ebből kivételre kerülnek. Itt a célok között jelölik meg a közmagánpartnerségek fejlesztését, de ez egy téves következtetés azt hinni, hogy a magánágazat az ilyenfajta szolgáltatásokat hatékonyabban, átláthatóban és kedvező áron tudja nyújtani, mint a közszektor. Ami pedig a közlekedési ágazatot illeti, megállapíthatom, hogy a javasolt irányelv a közlekedés területén, említhetem itt a vasutat, a közutat, a villamost, a buszt, a trollibuszt, és a postai szolgáltatásokat, ezeket fedné le az irányelv. A területileg lehatárolt területeken a légi, a tengeri közlekedések, közlekedési módok és egyéb közlekedési módok úgy szintén beletartoznak majd a hatályba. Kivételre kerültek a légiszolgáltatások az idevágó irányelv alapján, valamint a tömegközlekedési szolgáltatások a szintén idevágó irányelv alapján. Az a véleményem, hogy a közlekedési ágazatban nincs szükség a koncesziók szabályozására. A bizottság nem javaslata nem vezet a fennálló helyzet javításához, hanem sokkal inkább a fennálló szabályozások zűrzavarát alakítja majd ki. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kóner úr, néppárt. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek is ezt az elemzést. Bizonyos az szükséges egy belső piacon, mint amilyen az európai piac is, hogy létezzen a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, és ezáltal a versenyt előmozdítsuk. Azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, és ezért szükséges, hogy a közszolgáltatások, az engedélyek kiadása bizonyos feltételek között lehetséges legyen, de erre már léteznek kielégítő jogszabályok. A bizottság most beterjesztette ezt a javaslatot, hogy pontosítsa az eddigieket némileg. Azt hiszem, hogy feltétlenül különbséget kell tennünk a közszolgáltatások között és a magán szektort érintő terület között a kritikus infrastruktúrák, mint például az energiaellátási hálózatok, vagy az orvosi ellátás, az ivóvíz, a szennyvíz kezelés. Azt hiszem, hogy ez megérne egy vitát, hogyha itt a magánkoncesziókról beszélnénk, illetve a liberalizáció eredményeiről, például Németországban, hogy hogyan zajlott ez ott, hát ezek nem feltétlenül meggyőzőek, hiszen az ivóvíz árak és a szennyvízkezelés árai először szépek voltak, és aztán akár 16-20%-os ár emelkedéseket is megtapasztalhattunk. Éppen ezért fontos, hogy az irányelv világos különbséget tegyen. A megkülönböztetés mentesség az helyes, tehát hogyha a nyilvános odaítés lehetséges, akkor mindenki vehesse részt a pályázaton, de mindenképpen szigorú feltételeket kell szabni az ez iránt érdeklődő vállalatok elé, ez a véleményem. Tehát elviekben igent mondok, de Pandora szerencét nem kellene még jobban kinyitnunk. A kölcsönösség elve döntő jelentőségű, hogyha az európai piacról van szó, és azokról a közszolgáltatásokról, amelyek az egyes terület, tagállamok területén közvetlenül zajlanak. A közlekedés területét érinten azt hiszem, hogy jó az eddigi gyakorlat. Például a vasúti csomagot illetően, vagy az átdolgozás, amit együtt tárgyaltunk, ott megtapasztalhattuk, hogy a tagállamok hogyan gondolkodnak a vasút kérdéseiben. A szolgáltatás nyújtás szabadsága a polgárok, az utasok esetében megtörténhet majd a légi utak vagy a tengeri közlekedés esetében ez kétségkívül így van. Egyebekben pedig azt hiszem, hogy a bizottsággal kell még tárgyalnunk a megfelelő újításokról. Köszönöm. Alkandra úr csinál. Köszönöm, elnök úr. Először is megköszönöm az előadónak a munkáját. E, valóban érdemben kritizálta a bizottság javaslatát. E, szerintem ezzel egyet lehet érteni, bár nem vagyunk teljes mértékben meggyőződve, hogy e, csak így kapásból el kéne utasítanunk ezt a tervezetet a következő hetek és napok során. Úgy, úgy gondolnám, hogy inkább beszéljünk még erről, és szerintem meg kell néznünk, hogy vajon a bizottság nem képes-e valami jobb anyaggal előállítani, előállni. Tehát azt javaslom, hogy tovább vizsgáljuk az anyagot, de kritikus szemmel vizsgáljuk a dolgokat. Ez Tudjász úr. Simpson. Jó. Köszönöm, Simpson elnök úr. Köszönetet mondok vészjelentéstevőnek a végzett munkáért. Noha értem aggodalmait, nem értek egyet kérelmével a bizottság javaslatának elvetését illetően. Azt hiszem, hogy éppen ellenkezőleg a koncesziók jogi szabályozása hasznos és szükséges is, hogy megértsük egy olyan jogi keretet, amely jelenleg csak a közbeszerzési irányelv által van szabályozva, illetve az Európai Bíróság széleskörű esetjoga alapján. Amikor tehát láthatjuk az állásfoglalásokat, az ítéleteket a bíróság részéről, az jelenti ez, hogy nagyon széles körűek, tágak az értelmezések, éppen ezért a jogalkotónak be kell avatkozni, hogy megteremtse a jogbiztonságot. És azt hiszem, hogy most egy ilyen igényel szembesülünk. Azt hiszem tehát, hogy szükség van jogszabályra, amely csökkenti a jogbizonytalanságot, amely a koncesziós szerződésekre nehezedik, és a bizottság javaslata jó kiinduló pontot jelent ebben az értelemben. Még akkor is, hogyha el kell mondanom, hogy a szöveget túlságosan megterheli a túl sok eljárás jogi javaslat, amelyek meghiúsítják a jogszabályi hatékonyságot. Tehát egyszerűsítésre, karcsúsításra van szükség az irányelv esetében, hogy hasznos eszközt adjunk az ágazati szereplők kezébe, és következetesebb, gyakorlatilasabb jogszabályi keretet teremtsünk. A jelentéstevővel szemben úgy vélem, hogy a javaslat csökkenti a az állami igazgatások mérlegelési jogkörét, és nem szélesíti azt, el kell ismerni, hogy szükség van bizonyos rugalmasságra, és meg kell őrizni a mozgásteret, amely a magas szintű szolgáltatások megtartásához szükséges, mégpedig úgy, hogy olyan minőségi kritériumokat fogalmazunk meg, és közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek az egyes koncesziók odaítélésének feltételei lesznek. Hallottam, hogy a a kollégák utaltak különböző jogszabályokra. Azt hiszem, hogy jobban pontosítani kell ennek az irányelvnek az alkalmazási körét. Egyes pontosítások megtörténtek a preambulum bekezdésekben, ezeket pontosítani kell, hogy ki lehessen zárni bizonyos hivatkozásokat, például az ingatlanokra, a fürdőhelyek koncesszióra vonatkozóan, amelyek különböző problémákat okoznak, például az olasz jogszabályokban. E, itt a sajátos jelleget el kell ismerni az idegenforgalmi ágazat esetében. Fontos kizárni a kapcsolatvállalatokat ebből, hiszen ez érdekkonfliktusokhoz vezethetne, és fontos kritériumokat kell meghatározni. Kiszárásokkal azt hiszem, hogy ez hozzájárul a jogbiztonsághoz és a jogszabály magasabb minőségéhez az európai jogszabály esetében is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Demáke úr. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnénk köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, és megvizsgálván a javaslatot, azt kell mondjam, hogy a bizottság javaslata javaslatára szükség van. Ugye a koncesziós szerződések kérdés elég bonyolult. A bizottság azt próbált elérni, hogy megfelelő átláthatóság érvényesül, tehát hogy mindenki számára azonos feltételek vannak. Azt hiszem, hogy mégis van itt bizonyos hozzáadott érték ebben a javaslatban. Természetesen azért módosítani kell, de Szerintem nem kéne egyből elutasítani azt. Ami a kikötő ágazatot illeti, itt nagyon egyértelmű szabályok lenne szükség. Létezik egy hori- horizontális irányelv, amely foglalkozik a kikötőkkel is, de úgy vélem, hogy ennél sokkal testre szabottabban kéne a, a kikötőkkel foglalkozni. Ebben az, irány, ebben az ágazatban jellemző a bizonytalanság, talán ezt kéne javítani, de erre nyilván még visszatérünk később. Elnök, köszönöm szépen. Setovska asszony következik a bizottság nevében. Thank you very much, Chairman, and thank köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek és a jelentéstervezetet, megköszönöm a képviselőknek is az elmondottakat. Először reagálnék arra, amit hallottam, és természetesen, bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok a kérdésekre. Nos, először azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a javaslat célja, hogy a koncesziós szerződések, hosszú távú szerződések odaítélését szabályozzuk, sajnálatos módon illegálisan befolyásolják ezek a, ezek a odaítélések a, a, a piac alakulását, tehát alapvetően itt közbeszerzési, olyasmiről van szó, mint a közbeszerzési irányelvnél. Az a célunk tehát, hogy a jelenleg működő rendellenességeket szabályozzuk. A másik célkitűzés az lenne, hogy a közhatóságoknak, állami hatóságoknak nagyobb biztonságot nyújtson a koncesziós szerződések odaítélésénél, tehát hogy ne legyenek ne legyenek kockázati tényezők, és ezzel természetesen biztonságosabb környezetet teremtünk a gazdasági szereplőknek. Miről nem szól ez a javaslat, nem a szolgáltatások privatizációjáról szól. Privatizációjáról szól. Nos, az imkóban ban is megvitattuk ezt, és a javaslat van egy javaslat a jelentéstevő részéről, hogy ezzel kapcsolatban világosan fogalmazzon a bizottság, de ilyen szándékunk sosem volt, tehát nem szeretnénk sem külsővé tenni, kiszervezni, ezen szolgáltatásokat sem privatizálni, ezeket nem. Tehát a piacon kell megkeresni a szerződő, potenciális szerződő feleket, olyan körülmények között, ahol mindenki egyenlő. A vita során nagyon fontos érvek hangzottak el a gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban, és a, a bíróság erről úgy ítélkezett, ítélkezett, hogy a közbeszerzési és koncesziós irányelv foglalkozik ezzel is, tehát erre eh, is vonatkozik még egy dolog. azok kapcsolatban, hogy a bíróság foglalkozik-e annak rendes módja szerint a koncesziós szerződések odaítélésével, illetve a megfogalmazásával. Az elmúlt tíz évben, 26 évben definiálta a bíróság a koncesziót. A bizottság véleménye szerint a társ jogalkotó, tehát a tagállamok és az Európai Parlament feladata az, hogy egyértelműsítse a helyzetet, a bíróság ugyanis ugye, a példai sirusztálja nem volt erre képes. Végül, de nem utolsó sorban, ez egy rendkívül semleges javaslat azzal kapcsolatban, hogy ki a legjobb szolgáltató, függetlenül attól, hogy most magán ö, szolgáltatóról van szó, vagy állami szolgáltatóról van szó. Arról van itt csak szó, hogy egyfajta hozzáférést biztosítunk. Semmiféle kötelezettség nem hárul senkire, hogy koncesziót használjon, ez csupán egy eljárási kérdés. Még egy dolog, már régóta foglalkoztat minket ez a téma, ugye, ugye elég kényes kérdés. Az IMKO szakbizottság három tanulmányt rendelt meg az Európai Bizottság extenzív hatástanulmányával kapcsolatban. Itt neves szakértők állították azt, hogy a piac nem működik megfelelően ezzel kapcsolatban, meg kell nézni, hogy pontosan miért a gazdasági szereplők, illetve az állami szereplők viselkedését is meg kell vizsgálni ezzel kapcsolatban. Természetesen, hogy a szakbizottság tagjainak kérdése van ezzel kapcsolatban, akkor szívesen válaszolunk erre, és hogyha érdembeli dolgokat hallunk, akkor bevlevesszük majd. Köszönöm, Gilsz asszony, mit reagál erre? Ja, ich wollte dann auch erst... Nos, először is minden jelentést, jelentéstevőnek hozzászólnak szeretnék köszönetet mondani reagálásukért, hozzájárulásukért. Azt hiszem, hogy Kún úr nagyon világosá tette, hogy milyen különleges feladatok léteznek a az általános érdekű szolgáltatások területén, illetve milyen szolgáltatásokra van szükségük a polgároknak. Az a véleményem, hogy a közszolgáltatások nem lehetnek a piacnak alávetve, lehetnek, nem lehetnek profitorientáltak, természetesen az önkormányzatok joga, hogy egységbe tömörüljenek, és együtt köz, kössenek ilyenfajta szerződéseket, és a közszolgáltatásokat együtt szervezzék meg. De nem látok cselekvési ö, igényt arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatásokat kivigyük úgymond a piacra. Azt hiszem, hogy a bizottság célja az állami magánpartnerségek ösztönzése a közszolgáltatások révén. Jó magam is dolgoztam a közszolgáltatások területén Hamburgban, és azt a tapasztalatot szereztem, hogy ha magánvállalatok is benne vannak ebben, akkor persze nekik profit érdekeik vannak, akkor a szolgáltatások bizonyosan megdrágulnak, majd és ez nem jelent rugalmasságot az ilyen állami magánpartnerségek esetében, hiszen akár 40 évesek is lehetnek az ilyenfajta szerződések, ezt maga a bizottság is megemlítette. És például egy iskola más szervezés esetében sokkal kevésbé rugalmasabb lesz mindez, mint hogyha állami intézmény kezében lenne a terület. Aztán vannak itt átfedések az építőipari ágazattal. Nem támogatom azt, hogy a kikötőkben még kiegészítőleg szabályozzunk valamit, hogy legyen egy Port Package 3. Az ő érdekük inkább az, hogy az ingatlanokra ne adjunk koncesziókat, ezeket ők bérbe vették, és nem szabad, hogy ezzel még több munkát teremtsünk számukra, tehát ott a helyzet teljesen más. Amit szégyen teljesnek tartok a bizottság javaslatában, hogy bizonyos kritériumokhoz kapcsolódik az odaítélés, de itt nincsen díjszab, díjszabási kötelezettség a magánvállalatok esetében, ezt nem lehet tőlük kérni, hogyha azt szeretnénk, hogy az adott vállalat aztán nyújtsa is ezt a szolgáltatást, mert egy állami vállalat, amely díjszabáshoz kötött, az konkurens egy magánvállalatnak, akkor csak az ár kritériuma érvényesül, és ez persze problémát jelent azon vállalat szemmel, amely díszabási kötelezettség, amelyet díszabási kötelezettség terhel. Számos probléma van tehát ezzel, és ezt már más szakbizottságbeli kollégáink is felvetették. Azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevői találkozón még tovább kell vitáznunk erről, és aztán a frakción belüli felelősökkel is tovább kell vitatnunk ezt a témát, aztán majd biztosan megtaláljuk a továbbvezető utat. Köszönöm. Köszönjük szépen a módosítók határideje Szeptember 27-e. Itt a bizottságban november 6-án szavazunk, és az IMKO-ban pedig december. Tehát még egyszer a határidő szeptember 27. Nagyon szépen köszönöm. Most akkor lezárjuk ezt az ülést, bevárjuk hogy a koordinátorok összegyűjjenek, és lehetőleg minél hamarabb megkezdjük a koordinátorok ülését.